Kedves kollégák, kérem foglaljanak helyet. A tolmácsok tájékoztatják hallgatóinkat, hogy az egy oldalon rájuk kényszerített új munkakörülmények miatt továbbra is immár harmadik hete munkaügyi vitában állnak a vezetőséggel. Több kompromisszumos javaslatunk ellenére vezetőink nem keresik velünk a kapcsolatot problémáink megoldása érdekében. Erre az ülésre több fülkébe tolmácsokat berendelték, tehát munkára kényszerítették. Mivel úgy gondoljuk, hogy ezzel a tolmácsok sztrájkhoz való jogát sértették meg, és mivel a diszkrimináció egyes nyelvekkel és képviselőinkkel szemben, szolidaritásból a többi fölke úgy döntött, hogy a mára tervezettekkel szemben ma nem szüneteltetik a tolmácsolást. Sajnálattal tájékoztatjuk Önöket arról is, hogy ma nem túlorázunk, és a tolmácsolás pontosan 18 óra 30-ig áll rendelkezésükre. Köszönjük a figyelmüket! Uh, and I, we know you are going to address uh, many of them in your introductory remarks. Uh, by the way, today is a very important. Uh, a mai nap egy fontos nap az egységes szabálykönyv szempontjából, mert Ugye szavazni fogunk erről ma, mármint a bankcsomagról, ami egy fontos lépés előre. A nemzetközi standardok végrehajtásáról van itt szó, saját jogi kereteinkről, illetve kockázatcsökkentésről, ami szükséges része a bankuniónak. Fontos nap ez tehát, örülünk, hogy itt van, és meg is adom a szót önnek, hogy elmondja az előre elkészített beszédét. Köszönöm mindenkinek, jó napot kívánok, elnök úr, tisztelt képviselők! Mint mindig nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek és beszélhetek önökről, meghallgathatom a kérdéseiket, megjegyzéseiket az EKB bankfelügyeleti tevékenységéről. Én a célzott review-ról fogok beszélni, a különböző modellekéről, illetve az EBA testről, a kiber kockázatokról, a Brexitről és konkrét jogalkotási anyagokról, illetve a nem teljesítő hitelekről is beszélni fogok. Komoly eredményeket értünk el a célzott belső modelleket érintő felülvizsgálat során 200 helyszíni vizsgálatot tervezünk 2017-19 időszakban, amelynek célja az, hogy az egyes pillér belső modelleket megnézzük. E, a fejlidősen már, már látjuk az eredményeket. Először is e, a bankok egyre jobban megértik egymást, a, és az elvárásokat, a belső modellekkel szemben támasztott elvárásokat az egész eurózónán belül, ahogy azt a websájtunkon megjelent útmutató is tartalmazza. Harmonizált metodológiák segítségével ez az eszköz a horizontális elemzést, illetve a peer összehasonlítást lehetővé teszi végezetül a TRIM alapján hoztunk intézményspecifikus felügyeleti döntéseket annak érdekében, hogy a bankok a szabályozói előírásokat betartsák a belső modelljeik létrehozása jogán. Nyilván folyamatosan tájékoztatjuk a bankokat emellett. A stressztesztben is komoly eredményeket értünk el már idén. A piaci tényezőknek és a bankoknak szeretnénk egy közös elemzői keretet biztosítani, hogy tudjuk elemezni a sok túlélő képességét a bankoknak. A stresszteszt egy fizetésképtelenségi krízisre való reakciós képességét elemzi a bankoknak, beleértve a működési kockázatot, hitelkockázatot, stb. A stresszteszt nem megbukik, átmegy eredménnyel rendelkezik, hanem felügyeleti információkat biztosít ahhoz, hogy a banki helyzetet felügyeleti elemzés alá tudjuk vonni a 32 nagy bankra vonatkozó eredményeket novemberben fogjuk nyilvánosságra hozni. A görög bankok vonatkozásában a stressztesz már befejeződött, ugyanazt a metodológiát alkalmaztuk, mint az EBA stressztesznél Európában, de gyorsított menetrenddel készítettük el a harmadik kiigazító program idejére. A 2018-as görög banki stresszteszt 9%-os tőkevesztést mutatott, vagyis 15,5 milliárdot a negatív szenárió alapján. Uh, Ami a kiberkockázatokat illeti, nagyon örülünk annak, hogy Különböző erőfeszítések eh, zajlottak annak érdekében, hogy a, felhívjuk a figyelmet erre a kérdésre. A bank kolás eh, egyre digitálisabbá válik, eh, és éppen ezért a kiberfenyegetések is egyre nagyobb kockázatot jelentenek a bankok számára. Gondoljanak a különböző egymástól függésre, amelyet a különböző IT szolgáltatás nyújtó cégek egymás között is jelentenek, illetve az ezzel járó szükségletekre. A kiberkockázatra külön odafigyelünk, és azt akarjuk, hogy a bankok prioritizálják ezt a kockázatot kiberbiztonsági higiénia fenntartásával, és azt akarjuk, hogy tudatában legyenek a kockázatoknak, valamint javítsák védelmi képességeiket, napra készít tegyék azt. Ez az nem azt jelenti, hogy a bankok biztonságosak vagy immunisak. A bankoknak és a felügyelőknek is tudniuk kell, hogy ez a folyamat soha nem fejeződik be. Szeretnék még a Brexitről beszélni, az előkészületi szakaszról. Az EKB közvetlen felügyelete alá tartozó bankok felkészülnek a Brexitre, és elkezdték azt a folyamatot, amelynek eredményeként átalakítják a nagy-britanniai eh, jelenlétüket a és áttérnek a brit felügyeletre, amennyiben az majd eh, létrejön. Azok a bankok, amelyek átjönnek az euró területre, még nem kértek eh, engedélyt, most már folytán van az idő. Az EKB kérte, hogy eh, a második negyed év végéig az ilyen engedélykérelmeket, az engedélyek időbeli kiadása érdekében beadják. Azt szeretnénk, hogy Eh, ha arról tájékoztatjuk őket, hogyha késedelmesen nyújtják be ezeket, nem biztos, hogy megkapják időben az engedélyt. Emellett eh, vizsgáljuk a bankok terveit és végrehajtását eh, annak érdekében, hogy az empty shell entitások ne jöjjenek létre. Most hat forduljak figyelmemmel a bankunió szempontjából fontos jogalkotási munka irányába. Eh, komoly munkát végeztünk, amennyiben sikerül az európai betétbiztosítási rendszerben megállapodni, illetve a közös backstop a bankszanálási alapnál létrejön, eh, akkor az jó dolog lesz. Szeretnénk befejezni időben a csomaggal kapcsolatos tárgyalást. Örülünk, hogy a tanács májusban elfogadta az általános megközelítését, és én most önöktől várom a jelentés elfogadását. Fontos, hogy a trialógus időben megkezdődjön annak érdekében, hogy a választások előtt elfogadják ezt a csomagot, ami a minimális saját tőke előírásokat, az MREL előírásokat illeti, én eh, osztom a tanács álláspontjának nagy részét, az MREL guidance eh, törlését, eh, illetve a megfelelő tranzíciós időszakok vonatkozását. Át kell állni a bailoutról bail ugyanakkor további gondolkodásra van szükség a trialógus során. Az egyik ilyen az az, hogy a belső emrelt ne vegyük figyelembe az bankunión belüli leányvállalatoknál, hiszen ott ugyanaz a felügyelő hatóság, akkor, hogyha megfelelő óvintézkedések állnak rendelkezésre az anyacég és a leányvállalat között ez lehetővé tenni a bankcsoporton belül az erőforrások jobb felhasználását. Ez pozitívan hatna a bankrendszer működésére és profitabilitására is. Ahhoz, hogy a belső emrelek működjenek, a tőke szabad áramlása egy csőd helyzetben is garantálva kell, hogy legyen az egységes bankunióval összhangban. A tőke megfelelési irányelv felülvizsgálatakor látjuk, hogy a bázeli standardoktól van egy bizonyos eltérés, illetve irányuló kezdeményezések, például a bázel metodológiának bizonyos számítási vonatkozásaiban. Én úgy gondolom, hogy ez az eltérés csak úgy lehetséges, hogyha a regulatory alignment globálisan biztosítva van. A e, bankspecifikus előírásokhoz a felügyelő hatóságoknak tudniuk kell dönteni, például a tőke összetétel kérdésebben emellett szeretném, hogyha harmonizálni lehetne az európai prudenciális keretet azzal, hogy az Unwarranted National Options on Discretion kikerülne. Currently carried out under national law és fit and proper assessment. Emellett a nemzeti inszolvencia keretek összhangbahozását is támogatnánk, ami az esély egyenlőséget biztosítja a bankszanálási kereten belül. Komplex cégek egy része akar megtelepedni az Európai Unióban befektetési vállalkozásként a Brexit után, ezért is támogatom a bizottság kezdeményezését, hogy eh, a stabilitási kockázatot, eh, illetve spillover hatásokat eh, jelentő befektetési vállalkozásokat ugyanazon felügyeleti eljárások alá vonják, mint a hitelintézeteket. Egyébként ez egy hasonló megközelítés, mint a brit vagy az amerikai, és ez megakadályozza a felügyeleti fragmentációt, komoly szinergia eredményeket biztosít, és a pénzügyi rendszer határon átnyúló ellenőrizhetőségét javasolja. Most még beszélnék a nem teljesítő hitelekről, ami továbbra is egy nagyon aggasztó kérdés a bankrendszer szempontjából. Komoly eredményt értünk el a felügyelő szervek munkájának megfelelően több mint 60%-a az NPL csökkentésnek az elmúlt négy évben azért következett be, 2017-ben következett be ahogy önök is tudják, az addendum márciusban jelenik meg, e, és ez tartalmazza majd az új NPL-ekre vonatkozó előjelzéseinket. E, ezt, ennek az iparák képviselői örültek, örülnek, e, és ez tanácsokat tartalmaz arra vonatkozóan, hogy hogyan kell az NPL-eket kezelni, különösen akkor, amikor a gazdasági környezet egyébként pozitív. Ez kiegészíti a bizottság a backstopokra vonatkozó javaslatát, eh, és az új NPL-ekre eh, is vonatkozik. A bizottság együttműködik az LKB-val e ezekben a témákban. Ami a nem teljesítő hitelállományjal kapcsolatos politikát illeti, itt még zajlanak a munkálatok, később visszatérünk erre az év második felében. Önök természetesen ezekkel kapcsolatban kérdéseket tehetnek. Köszönöm szépen. Eszter Delange, köszönöm szépen. Két kérdésem van. Két témához szólnék hozzá az egyik, az EBLV ügyét. Tudom, hogy ez nem az ön hivatalos munkájának a része, de hát eh, itt pénzmosásról beszélünk. Dolgoznak egy olyan módszeren, ami segítségével képesek arra, hogy ezeket a fejleményeket, vagy hasonló eseményeket, eseteket gyorsabban kezeljék a jövőben. Ha nem, akkor mit tehet ennek érdekében esetleg az Európai Parlament? indelők, hogy milyen, milyen mutatóik vannak, amikre rá kell nézni. Tudják-e például, hogy több hitelintézet, eh, ahol nem EU polgárok nem eh, helyeznek el betéteket, például ne, nem kell itt ehhez több száz módosítást végrehajtani. De mondjuk egy eh, nagy a nem EU betétállományok például, ez adott esetben már egy kockázatot jelent. A másik kérdés az MPL-ekkel foglalkozik, és már megelőlegezte a kérdésemet szinte, mert előhozakodott a témával, de azért ennek ellenére megpróbálom megemlíteni ezt, megyük a meglévő hiteleket, amelyek egy adott időpont után már nem kerülnek visszafizetésre. Tehát persze a részletekről később beszélhetünk, de alapvetően megnézzük a teljes banki szektort, ami az önök felügyelet alá esik, milyen módon vizsgálják ezt meg, megnézzük azokat a hiteleket és amit az Európai Bizottság nem javasolt vizsgálatra egyelőre, de a meglévő hit, nem teljesítő hiteleket is egy adott időpont eh, után érdemese megnézni. Tehát tervezik -e ezt, és ha igen, hogyan? Tehát ezek lettek volna az első kérdéseim. Köszönöm szépen a kérdéseket. Ami az EBLV-t ismeri, annak a helyzetét, és hát annak a lehetőségét, hogy gyorsabban közbeavatkozzunk ilyenkor. <clears throat> Az új irányelve a pénzmosással kapcsolatban nagyon fontos lesz ebben az összefüggés, mert egyelőre nem világos, és nem mindenhol világos, hogy adott esetben a nemzeti hatóságok, amelyek felelősek a pénzmosás elleni fellépésért, hogy megosztják velünk az információkat, amelyeket összegyűjtöttek, és ilyenkor tudnánk gyorsabban reagálni ami felveti a lehetőségét annak, hogy hogyan cseréljük a bizalmas adatokat, hát ezt kezelni kell, és ezt jobban kell megoldani a új fizben az új irányelvben, amelyben kezelni kívánjuk a pénzmosást. Örül, örülnék, hogyha ez rendelet lenne őszintén. Szóval jobbnak tartanám a rendeletet, mint irányelvet, mert 19 különböző módon kell átültetni egy irányelvet, és nem lehetünk minden ott jelen, hogy, hogy biztosítsuk azt, hogy teljes mértékben eleget tesznek a céloknak. A következő kérés, tudunk-e olyan bankokról, amelyek tevékenységének jelentős része nem EU polgárokhoz kötődik, nem itt lakóhelyen rendelkezők. Persze, hát részletesen ismerjük ezt, mély tudásunk, ismereteink vannak ezzel kapcsolatban. Ön is említette, vannak ilyen munkák, amiket a hatóságok elvégeznek Lettországban például pénzügyminisztérium, a fel, felügyeleti hatóságok, stb. Ők igyekeznek biztosítani azt, hogy az a tevékenység, amit nem ott lakóhelyen rendelkező polgárokkal folytatnak, az csökkentsék. Szerintem helyes irányba tett lépés valójában. Miután ezt előre bocsátottam, el kell, hogy mondjam, nem mi vagyunk a felelősek a pénzmosás elleni fellépésért mi csak azt az információt tudjuk alapul venni, amit a nemzeti hatóság eljuttat nekünk, az ott felelős hatóság a pénzmosásért, és ez nem mindig kötelező számukra, ez, hiszen van egy ilyen eh, hivatali titoktartás is, eh, előírásként, de nagyon éberek vagyunk, azt előre bocsáthatom, igyekszünk meggyőzni, de hát más nem tehetünk, több hatáskörünk nem igen van, igyekszünk meggyőzni őket arról, hogy fontos, hogy lépéseket tegyenek ezekben az ügyekben, hogy megkapjuk azokat az információkat, és ők is megkapják az információkat, amikre szükség van, hogy a gyanús bankokat kezeljék nem kell feltétlenül nekik pénzt mosniuk, de elég belső kontroll kell, hogy megtalálják azokat a tényeket és pénzeket, amelyeket fel tudnak használni majd. És a banknak igenis súlyos kötelezettsége az, hogy megfelelően előzzék meg a pénzmosást. Persze munka van még ezen a területen bőven, nyilvánvaló, hogy számos tennivaló van még, hogy biztosítsuk ezt a, az Európában a jobb jogkövetést. Ami pedig az MPL-ek eh, állományát illeti, itt eh, szeretném felhívni a figyelmet arra a munkára, amit már elvégeztünk, eh, és tudni kell, hogy 2014-ben kezdtük, mint egy egy billiós összeggel, ami a nem teljesítő hiteleket érti 2017-ben. 200 634 milliárdról beszéltünk. Tudom, hogy ez is elég nagy összeg, de azért az eredmény nem rossz szerintem. Pillanatnyilag 4,9%-ban indulunk ki, ez az átlag, több volt ez 7%-nál ez az átlag, ezt tudni kell, és ez koncentrálódik azért egy-egy bankra, és hát ez még bonyolultabbá teszi az ügyet a bankrendszer szintjén. Igyekszünk hasonló módon kezelni ezeket az állományokat. Nehéz elmagyarázni, hogy különböző kockázatokat, hogy ugyanolyan kockázatokat különböző módon kezelünk, és a, természetesen figyelembe kell venni a helyzetet, hogy hogyan adták ki a heteleket, de azt hiszem jó úton járunk, valahol az ambíciók és a realitás érzék helyes arányát kell megtalálni. Igenis, észszerű, nyomon követhető mértéket kell szem előtt tartanunk, reálisnak és kell lennünk az egésznek a megítélésében. Egyébként bizakodó vagyok azt tekintve, hogy itt egyfajta kommunikációt tudunk kialakítani azzal kapcsolatban, hogy mik a céljaink, mik, merre indultunk el, milyen opcióink, milyen választási lehetőségeink vannak, és eh, akkor a bankok számára is világosá tesszük, eh, egyértelművé tesszük, hogy mi történik esetről esetre haladunk, ez egyértelmű, de a, úgy szeretnénk haladni, hogy a biztonsági elemeket tartjuk szem előtt, ambíciózusan és reálisan, mint már a bevezetőben mondtam. Köszönöm szépen, Perváns Perez. Nagyon köszönöm. Köszönöm a pontosítást. Vissza szeretnék térni az ABLV ügyre mert már többször beszéltünk erről, amióta az amerikaiak rámutattak arra, hogy milyen mértéket öltött ez az ügy, és a központi bankkal együtt azon dolgoztak, hogy a brd korrigáljanak. Ez már is egy fontos lépés. Azonban még nyitott ez a kérdés, hogy létre kellene hozni egy olyan ügynökséget, amely a nemzeti hatóságok számára lehetővé teszik, hogy a pénzmosás elleni harcot hatékonyabban folytassák. Tehát egy csomó probléma felmerül, hogy egyáltalán hogyan, milyen minőségben tudnak a tagállamok a pénzmosás ellen dolgozni. De előrelépés történt, mert ez jóval túllép az önök mandátumán. De az önök mandátumán belül hogyan látja annak az esélyét, hogy ezzel kapcsolatban előrelépés történjen. Legyen az az Európai Bizottság vagy a tanács keretein belül. A második kérdésem a banki struktúrák irányítására vonatkozik, mert az önök területén, csak másokon, sem az alapszerződés, sem a, sem a jogalkotás első szintje nem dönt, határozza meg azt, hogy milyen legyen a struktúrája a bankok irányításának és a priori minden jogszabály, amit létrehozunk, ha csak nem valamilyen toxikus struktúrákról van szó, mert ugye tiltja a sokszínűséget. Hogyha mondjuk egy bank valami szövetkezeti vagy egyéb formát ölt, nem föltétlenül az Európai Uniós jogszabályokkal megy szemben. De nagyon jól láttuk, hogy milyen irányt vesz fel például az előbb idézett eset, hogy egyes ö, szövetkezeteknél egy ö, teljes káosz jöhet létre, mert ha egy ilyen irányítási rendszert hozunk létre a nagy szövetkezeti struktúrák esetében, vagy kölcsönös ö, struktúrák esetében, és akik nincsenek ebben az SSM-ben, gyakorlatilag kikerülnek ebből a körből. Tehát tényleg mi lenne, hogyha egyfajta irányítási rendszer lenne, és egy modellre alkalmaznák a jogszabályokat. De ez a célja az európai jogalkotásnak, illetve az önök mandátumának? Ez az én kérdésem. Uh, in, English to be understood. Angolul fogok válaszolni, hogy többen érthessék, amit mondok. On, uh, regarding, uh... Először is, ami a pénzmosás ellenes jogszabályokat illeti, illetve szervezést, úgy gondolom, tény, Lettországot említette, kis ország, kis felügyeleti hatósággal, amelynek pénzmosás ellenes hatásköre is vannak, a munkatársak száma korlátozott, és közel vannak egy nagy szomszédhoz, de hát a globalizáció miatt a kockázat mindenütt fennáll. Úgyhogy azt gondolom, hogy nekünk itt Európában nagyon kényes témát kell kezelnünk, az olyan szervezeten belül, mint az SSM, ahol a központban van egy intézmény, teljesen mindegy, hogy hol, Brüsszelben, Frankfurtban, vagy akárhol, és a körülötte levő nemzeti hatóságok együttműködnek, hogy jobb munkát végezhessenek, hogy a tudásukat megosszák egymással, hogy a határokon átnyúló műveteket elvégezhessék. Nyilván ez sokkal jobb lenne. De nyilván ehhez erőteljes szabályozókra van szükség, rendeletekre, nem irányelvekre, amelyeket 19 különböző módon alkalmaznak, ez nem a legjobb megoldás a problémának. Sajnálom, hogy új irányelv lesz, de nem rendelet amely lehetővé tenni azt, hogy egységesen lehessen végrehajtani közvetlen módon, európai perspektívában ugyanazt. Biztos vagyok benne, hogy a dolog vége ez lesz, mert a problémák nem tűntek el, lesznek még hasonló válságok. És véleményem szerint ez volna a nyilvánvaló megoldás. Ami a bankstruktúrák irányítását illeti. Először is hadd mondjam azt el, hogy Hála a megfelelő jogalkotásnak és a jogi kereteknek egy másik irányelv eh, eh, régebbi része minimális harmonizációnak köszönhetően 19 különböző módon történt a végrehajtás. Úgyhogy a sokszínűség nyilván a lényege a dolognak, de nem az a pozitív sokszínűség, amit elvárunk a felsőbb vezetőktől, eh, Nos, ami a listed, a tőzsdén vagy kölcsönös, vagy szövetkezeti bankokat illeti. Meg vagyunk lepve azon, amit mondott, mert néha maguk a bankok is önmagukért beszélnek. Nem, ez nem igazán így van. Itt is szeretjük a sokszínűséget. Szeretjük, hogyha sokféle bankok, bank létezik, kicsik, nagyok, stb és mi meggyőződésem, hogy a MIBA útmutatás azzal kapcsolatban, ahogy ezt az ISSM meg esetében végrehajtjuk, mindenképpen lehetővé teszik ezt. Nagyon sok bank szövetkezettől nemzeti szövetkezettől, állami vállalat, bankoktól, mindenféle banktól született meg az az ötlet, hogy igen, az ülés elején ezzel kezdték, hogy nem igazán értettük a szöveg által biztosított mindenféle lehetőséget, ez attól függ, hogyan hajtjuk végre, nyitott módon vagy sem, más és más helyzet állhat elő. Eddig nem hallottam semmi valódi problémáról, gyakorlati jellegű problémáról, ahol esetleg több függetlenséget szeretnénk, és nem találnak megoldást. Vagy hogy ha sok mindent kell elvégezni, akkor elegen legyenek a munka elvégzésére. De nagyon szívesen megvitatom ezt a kérdést önnel, hogy megoldást találjunk, és biztos vagyok benne, hogy ez így is lesz mert eddig még nem volt rá példa, hogy nem sikerült volna. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kalvi Sampon úr következik. Eh, grazie, signor Presidente. Eh, Köszönöm, tisztelt elnök úr. Jó napot kívánok, női asszony. Nagy öröm mindig, ha itt látom önt itt a bár, bár ö, euró parlamenti képviselők előtt. Én Spanyolországot képviselem, de franciául fogok beszélni, hogy közvetlen legyen a kommunikáció. Angolul nem jól tudok, és egyébként se lesz egy közösségi nyelv a jövőben, úgyhogy ezért egy másikat szeretnék használni. Három kérdésem lenne, asszonyom. Ha franciául beszélek, az azért van, mert európai képviselőként a, a Banka Populár nevében beszélek. E, ennek a banknak az évfordulójáról van szó. A következő a kérdésem. Nem gondolja azt, hogy egy ilyen jellegű pénzügyi rendszer egy utolsó lehetőségként, mint kölcsönadó nem életképes? proprement, n'est-ce pas, l'organisme de. Bizonyos likviditásra volna szüksége az önök szervezetének, hogy egy ilyen jellegű bankot egyik napra a másikra az éjszaka során el tudjanak adni. Második kérdés. Málta és Lettország. Igen, ez nagyon jó, mint mindig nagyon jól fogják ellátni a feladatukat, mint szervezet, tájékoztatnak minket, stb. stb. De azért nagyon kellemetlen az a tudat, hogy az amerikaiak adták el. Sose fogjuk megérteni azt, hogy nem lesz szavahihető közös pénzünk hogy a világon, hogyha több Európánk nem lesz. a nemzeti szervezetek és felügyeti szervekenre való támaszkodás, hát ez nem igazán jó. Mikor lesz egy olyan euró, amely hát nem vásárolnak fel hónapról hónapra, így nem tudunk sok mindent elérni. Harmadsorban végre valami jó hír, a Deutsche Bank alapos ellenőrzése, a elnök elnézést, két perc áll rendelkezésére, már harmadiknál tart. Jó, de mi garantálja számunkra, hogy a harmadik ágazat aktívái ugyanoda kerülnek az értékelés során. Majd arra kérik őket, hogy a kategóriát, illetve az értékelést lejjebb vegyék, azért, hogy jobban megértsük. Merci beaucoup. Je vais vous... Köszönöm szépen, francia válaszolok önnek, mivel az én anyanyelvemet használta. És amikor a, a, az ilyen barbarista ö, képviselőkről ö, beszél, hát inkább a felügyelőket szokták így emlegetni. Banco Populare. Már egy éve ennek a történetnek, és ugye ez az utolsó megoldás, hogy jöjjön valaki, aki megvédi ezt a, vagy megmenti ezt a bankot. De hát van egy valamilyen jogi keret, erről döntés született itt a parlamentben, hogy legyen vége ennek a béláutnak, hogy ne mentsük a bankokat, és legyen egy bail hogy a veszteségeket a beruházók megoszták egymás között, akik ugye kihasználták a bank előnyeit, az osztalékot, stb. stb. Azt gondolom, hogy ha nem változtatunk a törvényen, ezen a szinten megoldódott volna a dolog. És ami engem illet, szerintem jól is, mert nagyon sok országban láttuk, hogy nagyon sokba került a bankok megmentése, és ezt ugye nem lehet megújítani. És könnyű szívvel. Nos, ami Máltát és Lettországot illeti, hogy az amerikaiak voltak bizonyos mértékig az elindítói a problémáknak, elhiheti, hogy európaiként ez engem rendkívül zavar. Én itt nyilvánosan elmondom, hogy európai felügyelő szervet szeretnék mindenképpen inkább. Tőke mosás. Ami a harmadik szintű aktívákat illeti, amelyeket modellként tekintünk, és amelyek általában a piaci műveleteket érintik, nyilván nagyon közelről nyomon követjük az alakulásukat, az értékelésüket, amely ezekre az eszközökre vonatkozik, és minden egyes ellenőrzés után nyilván korrekcióra van szükség. Ezen kívül megvizsgáljuk azt is, hogy mennyire megbízhatóak ezek a modellek, és a helyi ellenőrzésekre vonatkozik ez főleg, amelyek a kettes pillérünk fontos részét képezik, a döntésekre vonatkozik ez, hogy több tőke, likviditás, jobb vezetés jellemezze őket. Ami a legnagyobb bankokat illeti, egy rendszer szintű bankra utalt, ami az összetett voltát illeti, hogy modellek értékeljék az eszközeit, ez már eléggé komplikált dolog, és ez még nehezebbé teszi a döntést. És ez további teher, ami a tőkésítést illeti. Aztán felügyeletünk, tevékenységünk keretén belül azt gondolom mindent megtettünk, minden szükséges elemre koncentráltunk, aztán a a Bázeli Bizottságról van most szó, és nagyon sajnálatosnak tartom, hogy ez a szerződés, ez kiegészítésképpen jelenik meg. Úgy gondolom, hogy teljes mértékben át kell venni a Bázeli Bizottság ajánlását a felügyelőkre vonatkozó tájékoztatást, az eszközök értékelését, a saját forrásokkal kapcsolatos elvárásokat, stb. stb. Thank you. Uh... Köszönöm. Sengi Gold. Welcome back. Um, I, I would like to, to raise again... Uh... Köszönöm. szeretném a pénzügyi bűncselekmények témáját eh, újra felvetni bankunió keretei között is. És szeretném, hogyha kifejteni egy kicsit, amennyire lehetséges, hogy az elmúlt eszmecsere óta mi mindent tettek, illetve második kérdésként szeretném tudni, hogy a Máltai Pilátus Bank ismert esetén túlmenően, ugye nyilván konkrét esetekről nem nyilatkozhat, de tudjuk, hogy a Santa Bank eh, szintén érintett, konkrét vádak fogalmazottak meg. A Santa Bank a fogyasztók kárára kerülhetett be családi csalási eh, ügyekbe, Málta egy kis hely, kis ország, mégis 28 bankja van. A Nimea, a Pilatus és a Santa Bank esetei után nem gondolták-e soha, hogy az egész bankrendszert át kéne vizsgálni, különösen a pénzügyi bűnözés kockázata miatt? Köszönöm a kérdést a pénzmosás eh, elleni harc az eh, nem tartozik eh, az én hivatalomhoz. A kollégákkal Lettországban, Máltán együttműködünk annak érdekében, hogy megértsék, hogy nekik mi a felelősségük ezeken a területeken, hogy valójában ez a reputációjukat is negatívan érintheti, sőt az egész SSM reputációját, hogyha segítségre van szükségük, mert kis országok, akkor ezt nagyon szívesen felajánljuk nekik, de ennél többet szinte nem is tehetek, mert először is ezek a bankok az FBLV kivételével ezek a bankok kis bankok tehát kevésbé jelentőség teljes intézmények, ami azt jelenti, hogy közvetlenül nem figyeljük őket. Még amikor egy bankot felügyelünk is, akkor is nagyon nehéz a prudenciális fellépés, mert a valós fellépés például a pénzmosás ügyekben, az csak akkor indul be, indulhat be, hogyha a nemzeti kompetens hatóságok empirikus, megfogható bizonyítékot nyújtanak be, illetve adnak be. Ezek a bankok leginkább arra figyelnek oda, hogy ne keltsék fel a felügyelők figyelmét, ezek jól tőkésített, likvid bankok, Nyilván, hogyha megvizsgálnánk őket, akkor valószínűleg nagyon jó eredményeket érnének el. Mit tehetünk ilyen esetekben? Nos, a threpet használhatjuk, zsargonnal élve, megnézni a business modellt, azt, hogy nem, nincs-e túl sok külföldi ügyfelük, vagy a belső ellenőrzés nem megfelelő-e, tehát kérhetünk további információkat a pilotú belül, de, de az csak egy kis adalék ahhoz képest, az információhoz képest, amit az egyes szintű jogszabály engedhet nekünk. Emellett van az úgynevezett fit and proper assessment, amit a nemzeti jog határoz meg, annak a tartalmát. Eh, vannak olyan országon belüli szabályok, amelyeket mi nem tartunk megfelelőnek, és sajnos előfordul, hogy több bírósági ítélet is szükséges, hogy egy bizonyos banki gyakorlatot ténylegesen nem megfelelőnek tekintsenek az adott tagállamban. Visszavonhatjuk az engedély természetesen, ami a végső büntetés, de ez megint csak a nemzeti hatóságok, illetve a nemzeti pénzmosás elleni hatóság jelzésére. Igazándiból elég rosszul vagyunk ellátva eszközökkel, gyakorlatilag morális jogosítványunk van, néha működik, néha nem. Thank you. Um, Matt Carty. Matt Carty. Köszönöm, elnök um, úr szeretnék visszatörni az N, visszatérni az NPL-ek kérdésére, nem teljesítő hitelek kérdésére, és azokra a válaszokra, amelyeket írásban küldött az írásbeli kérdéseimre, meg is köszönöm az írásbeli válaszait, és szeretném, hogyha az ír parlament pénzügyi bizottságának meghívását mégis megfontolná, hogy elmenjen oda, és beszéljen az NPL-ekről, illetve arról, hogy az ír bankok konkrétan milyen módon forgatják ki az önök szavait, értelmezik félre az önök szavait. Tudom, hogy az LKB NPL útmutatását eh, ön a közelmúltban eh, tulajdonképpen eh, tisztázta, de további tisztázásra van szükség az LKB nem rendelkezik preferenciával arra vonatkozóan, hogy hogyan csökkentsék az NPL szintet, e, és ez a bankokra tartozik, ők dönthetik el, hogy hogyan lépnek ebben a vonatkozásban különös tekintettel a jelzálok hitelekre, illetve azok újraosztályozására. Ami a PTSB-t illeti, e, jelenleg nem képes a standardoknak megfelelni, e, és most kötvénykibocsátásban gondolkozik, split mortgage -ok bevonásával. Engem érdekelne, hogy e, ehhez az opcióhoz mit szól, illetve mit gondol az ehhez kapcsolódó kockázatokról, különös tekintettel a jelzálok tulajdonosokra, illetve a gazdaságra nézve E, illetve látja -e, hogy az EKB fogyasztóvédelmi szerepeit kiterjesztheti a közelmúltban e, jogalkotási felülvizsgálatok folyamányaként, e, különös tekintettel az Európai Bankhatóság hatáskörének tervezett kiterjesztésére. Igen, valóban kaptam egy olyan meghívást, hogy beszéljek Írországban a helyi parlament szakbizottsága előtt, de nagyon kevés időt adtak volna nekem, e, és a javasolt e, dátum az e, nem volt lehetséges, nem, nem illeszthető be a napi rendembe. Azt hiszem május 15-ére szólt a meghívás. Lehet, hogy tévedek, mert memóriából beszélek, de az biztos, hogy az első napon, amit javasoltak Görögországban voltam, E, illetve a második napon pedig személyzeti felvételi e, beszélgetésekre voltam beosztva, amiket nehéz át e, tervezni. Az ír tagját a felügyelő bizottságunknak, tanácsunknak viszont meghallgatták a bizottságban, és én úgy gondolom, hogy ő el tudta magyarázni a helyzetet, illetve a felügyeleti hozzáállást, különös tekintettel arra, hogy ő és én mindenben egyetértünk eh, azzal kapcsolatban, hogy milyen prudenciális bánásmód szükséges, eh, hogy az EBA ajánlásokat követve. Tehát az én hozzájárulásom ehhez eh, a témához egyébként is minimális. Arra emlékeztetnék, hogy én nem tudok további fogyasztóvédelmi feladatokat vállalni, mert nincsen jogi felhatalmazásom a fogyasztóvédelem területére. Van egy hatóság erre, amely az Ír Központi Banknak egy része, és az foglalkozik a fogyasztóvédelemmel. És ettől eltekintve nem különösebben javasoljuk azt, hogy a nem teljesítő hiteleket eladják, más módon is lehet azokat kezelni, ki lehet, meg lehet nézni, hogy hogyan lehet eljárni. Nem ugyanaz a bánásmód egy nagyvállalati vagy egy kisvállalati nem teljesítő hitelnél például. Én úgy gondolom, hogy ez a split mortgage probléma, ami az én tudomásom szerint ez valójában egy írtermék, és amelyeket más bankok is megvizsgáltak, alkalmas arra, hogy megfelelő helyzetet teremtsen. Ugye itt az azt jelenti, hogy ez egy személyre szabott, vagy testre szabott eljárás, és azt veszi figyelembe, hogy egy háztartás mit képes visszafizetni. Lehet, hogy 20%-át, vagy 60, vagy 70%-át, vagy 90%-át az eredeti hitelnek. De az alapgondolat az az, hogy megnézzék, hogy mi az, ami fenntartható, és mi az, amit az adott ügyfél vissza tud fizetni. Itt nyilván az egész hitelnek van egy biztosítéka, ez onnantól kezdve már nem egy nem teljesítő hitel, nyilván a split az tényleges kell, hogy legyen, tehát a hitelnek a második része, azt, azt le kell írni a banknak, vagy addig megtartja a bank, amíg az első részt az adott háztartás vissza nem fizeti teljesen. Ez egy másik téma. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy észszerű lehetőség, és vannak tanulságok. A bankok figyeljenek oda, hogy milyen hitelezést folytatnak a háztartások irányába, és nekik kell megvizsgálniuk, hogy vissza tudják-e fizetni a hitelt. Ha nem tudják visszafizetni a hitelt, akkor valójában ezek a családok szegényebbek lesznek, mint a hitelfelvétel előtt voltak. Ezt megtanultuk az amerikai subprime válságból is. Tessék. Marco Valli. Köszönöm, elnök úr. Várok, hogy mindenki feltegye a fülhallgatót. Nos, a közelmúltban készült tanulmány alapján, amelyet mi kértünk, és amit most kaptunk meg, azt látjuk, hogy a második és harmadik szintű tevékenységek olyan bankok vonatkozásában, amelyekre odafigyelünk, 400 milliárd fölött tevékenységet folytattak, és 3,1 milliárd a nagyságrendjük. Főleg német és francia bankokról van szó. Ami a stressztesztet illeti, első alkalommal egy olyan értékelést is be kell venni ezen eszközök vonatkozásában, amelyek a likvid és nagyon nehezen megértékelhető eszközöket is tartalmaznak. Tehát jelentős értéket vesztetnek, hogyha valamilyen rendszer szintű válság alakul ki a piacon. Ezeknek tö, tö, zöme modellezés szempontjából belső értékelésén alapul. Olyan modellekről van szó, amelyek eléggé összetettek. Azt szeretném tudni, hogyan válaszol ön és az SSM erre, akik megkérdőjelezik a módszer szava hihetőségét, illetve azokat az értékeket, eredményeket, amelyeket ezen eszközökkel értünk el illetve mik a gyenge pontjai a belső modelleknek. A külső, független értékelés tudja-e értékelni ezeknek a szilárd voltát? Köszönöm. Thank you. Köszönöm szépen a kérdését. Azt szeretném mondani mindenek előtt, hogy a második, harmadik szintű eszközök ezeket fedezettel kell ellátni. A válság után a kockázati tőke csökkentése a banki termékeknél megkövetelte, hogy minden nemű fejleményt figyelembe vegyenek, és a nem toxikus eszközöket is beszámítsák. Így mi egyszerűen azt szeretnénk, hogy a parkok álljanak le bizonyos tevékenységekkel. A jogalkotó ezt meg is teheti, vagy ki jelenthet valamit, hogy tilos valamit. Szerintem ez nem lenne túl jó ötlet, mert ezekre a termékekre is szükség van, mert a gazdaságot finanszírozni kell. Ami a ezek a nagy bankokra koncentrálnak valóban hm, az összegek miatt is, de időnként meg tud lepni bennünket, hogy közepes bankok is, és ezeket is felügyeljük egyébként, tehát meglep bennünket a tevékenységüket. Biztosítani kell persze náluk is, hogy a kockázat elemzés, ellenőrzés jelen legyen. Valóban a stresszteszt része ez is, amiről itt beszélünk, és bár nem vagyunk a stresszteszt forgatókönyvének a felelősei, vagy hatáskörünkbe ez nem tartozik. Ezt jó részt az Európai European Systemic Board végzi el, amit az EBA irányít, vagy ők szavaznak ott, mindig nem szavazzunk, A stressztesz tehát hozzájuk tartozik erről a forgatókönyvről, tehát velük kéne beszélni. Ö, nekünk semmiféle összeférhetetlenségünk ebben az ügyben nincs. Ami pedig ezeknek az eszközöknek a lehetőségét illeti, igen is Igen, mi figyelembe veszük ezeket, nem sokan vannak, de, sokan, de van egy néhány ember, elég ember, aki rendelkezik ilyen kapacitással, és ezt a kapacitást össze tudjuk fogni, és ilyen módon határokon átnyúló felügyeletet is el tudunk végezni, ellenőrzéseket is tudunk folytatni, egyre több az ilyen határon nyúló, a kettes, hármas szintű eszközöknél is ez van, a bankoknak jellegű eszközeit is ellenőrzik az egyik országból, és ez azt jelenti, hogy nem kívánunk ilyen egyensúlytalanságokat létrehozni, hogy mindenhol jelen legyünk, és azzal szeretném lezárni, hogyha még nagyobb aktivitást várnak tőlük, még jobb ö, szabályozást a bankok vonatkozásában a kereskedelmük, tehát ez ö, akkor meg lehet ezt hozni, és végre kell hajtani. Biztos vagyok abban, hogy a felügyeletünk képes lesz ezt használni. Megfelelő helyen van. Köszönöm szépen, Barbara Kappel. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm Nui asszonynak, hogy eljött újra a szakbizottságba. Egy olyan témát vetnék fel, amit az elején mutatott be. A 2018 májusi stresszteszt a négy szisztém, vagy a rendszer szintű bank Görögországból a téma. Na most júniusban mutatták az eredményeket, a többi eredmény csak később kerül közététerre. Hát az eredmények, amit megláttunk, hát nem adnak sok okot az örömre. A rendszer szintű bankok a legkedvezőtlenebb makroökonomiai körülmények között több mint egy 9%-os értékcsökkenés kell, hogy számoljanak 15,5 milliárd eurósról veszteségről van itt szó, tehát a Pireus a CP1-es esetében 14,95-15,9%-ra csökkent és az Euróbank is, a legkedvezőbb forgatókönyv között 1,3%-os csökkenésre számolhat a tőkepuffer esetében Egyébként pedig ellenálló képes összességében a görög bankrendszer egy néhány kivételről, tehát a 43%-a a hiteleknek egyébként veszélyeztetett ez a bankportfólióban, ezért nagyon magas, és hát ez négyszer olyan magas, mint Olaszországban. Ebben az összefüggésben szeretném megkérdezni, hogy a stresszteszt után hogyan ítélik meg a görög bankok helyzetét, és egy kérdés, tehát a bank Bulgáriát privatizálják, ez egy lányvállalata, és a görög hírek szerint a Postbank, az Eurobank egyik leánya érdeklődik a bulgár leányvállalat iránt, a Postbank Bulgária, az Eurobank és a Piraeus Bank Bulgária, ez a, ez a második legnagyobb bulgár bankot adnák végül is, és a kérdés az, hogy két rendszer szintű görög bank leányának fúziója a stressztesz összefüggésében, az Apple összefüggésében nem jelent rendszer szintű kockázatot Bulgáriában, éppen azért, mert az SSM az újra feltökisítés során 2010-ben úgy gondolta, hogy a külföldi tevékenységek csökkentésére lenne szükség a görög bankok esetében. Ez Thank you for, for your question. Well, uh... Köszönöm szépen. Én, lehet, hogy rosszul értettem, ön úgy, úgy látja, hogy a 9%-os csökkentés a CT1 esetében ebben a legkedvezőtlenebb helyzetben, a piros Bank esetében, vagy a görög bankok esetében ez nem volt jó, ez az eredmény. Én erre viszont azt tudom mondani, hogy a görög bankok egész jó zártak összességében a stressz teszt során. Azt kell, hogy mondjam, komoly CTO egyes eh, arányaik vannak, és jelentős kitettségük van nem teljesítő hitelek esetében, de azért azt el kell, hogy mondjam, hogy nem olyan mértékű ez a kitettség, hogy az tökésítés szükségessé válna a stressztesz eredményei alapján. Én személyesen ebben sikert látok, és nem problémát el kell, hogy mondjam. Miután ezt most bevezetésképpen elmondtam, persze figyelemmel kísérjük az ottani helyzetet az MPL-ekkel, a megfelelő rendelkezéseket figyelembe vesszük, amelyekre szükség van. A görög bankok persze egyelőre még nem tartanak ott, ahol mi ezt szeretnénk, hogy tartsanak, de haladnak a görög bankok és úgy gondolom a görög bankok esetében a fáradozások, a kormány is hozzájárul, a felügyeleti szerek is hozzájárulnak ehhez, és lassan gyümölcsözőre fordulnak ezek. És ez az eredmény természetesen a stresszteszt esetében bátorító nem rég jártam Görögországban, ez egy bátorító dolog, egy ösztönző dolog, hogy a prudenciájukat javítsák, és ez, ez MPL, hát, hogy úgy mondjam, egyre jobb, és egyre inkább csökken. Tehát az intézkedéseket tekintve nem akarok egy-egy bankra kitérni. Tehát én összességében a stresszteszte azon részéről beszélek, amely publikussá vált időközben. Köszönöm szépen. Fulvio Martusello. Sí, velocemente. Igen. Gyorsan egy-két kérdés. Ha nem vesszük figyelembe ezt az elmi elvet, még a más kockázati lehetőségek ön szerint? Hogyan tudnak így jó megoldást találni ezek megoldására? Második kérdés. Egyes bankok, nem mindegyik, Olaszországban viszont mindegyik, még a legkisebb is, IFRS -e rendszert használ. Úgyhogy a helyzet más és más itt Európán belül. Vannak, akik ezt használják, vannak, akik nem ön szerint volna valami lehetőség azonos feltételek megteremtésére? Harmadik. A német bankok ö, lehetővé tették a növekedést Németországban. A következő években hogyan alakul ez? De a kockázatok nőttek. Ön szerint az, a német bankok helyzetét ez rosszabb, súlyosbítani fogja? És ön biztos abban, hogy ez a parlament a mandátum végén nem dolgozik majd ö, a francia bankoknak? Köszönöm. Well, I can start with the last question. Az utolsó kérdéssel kezdem. Nem fogok francia banknak dolgozni, egészen én egyszerű megfelelő szabályok, megfelelő a ekb is szabályok, a francia banki szabályok is nagyon világosak, tehát ez teljesen szokásos. És hát az életkorom sem ott tart, hogy nagyon keresnék egy második karriert ebben a pozícióban talán a nagymamai kötelességeimnek kell inkább eleget tennem a következő időszakban. De egyébként nem tudom, mi más tudnék tenni. Tehát eh, aktív személyügyök vagyok pillanatnyilag, mindig csinálok valamit, eh, és igyekszem eh, hát törődni a nagy mama feladataimmal, de biztos nem fog francia banknak dolgozni. Ami ami a többi SSM-hez tartozó bankot illeti, erre is ezt tudom mondani, amit már mondtam. Azt gondolom, hogy a nyereségesség, a profitabilitás az, ami a legnagyobb kockázatot jelenti az SSM-hez tartozó bankok esetében, és és ez hosszú, tarton nem, hosszú távon nem fenntartható, hogy ez működik. A bankoknak nyereségesnek kell lenniük közép és hosszú távon mindenképpen. És már hát tíz év telt el a bankválság óta, itt az ideje most úgy gondolom, hogy tényleg meg, meg, meg kedvezőek a gazdasági feltételek és körülmények is, ami a bankuniót illeti. Kifejezetten úgy gondolom, hogy ki kéne teljesíteni ezt a banki, bankuniót, el kell kezdeni tényleg, hogy ezt átültessük a gyakorlatba. Gyakran idézem a Banco Populára esetét, amit nem sikerült volna szanálni a Santandernek, aztán az SSM szállt be, és ha nem találtunk volna megoldást, akkor likviditási problémák merültek volna fel, az a portugál rendszert kezdte volna ki megint csak egyszer, tehát azt gondolom, hogy az ilyen helyzeteket el kell kerülni. Természetesen csökkentési célra sok mindent lehet csinálnia, és az SSM erre képes is és nyilvánvaló hogy nem tudunk úgy működni, hogy a 19 ország egyikében sincs egyetlen kockázat sem. El kell fogadni, hogy a kockázat csökkentés, ez egy fontos dolog, egy jó alapja a munkának, hogy elkezdjük azt az utat, amit, vagy belevágjunk abba az útba, amit szeretnénk, és hát a biztosítás itt nagyon fontos szerepet játszik. Nyilvánvaló, vannak országok bizonyos bankokkal, akik bizonyos nemzeti gepeket használnak. Helyenként változik, helyenként nem változik a helyzet. A jogalkotóknak megvan a maguk feladata, és de hát eh, elszámoltatási könyve, könyviteli rendszerek is vannak, ezek nemzeti keretek működnek, eh, és hát nem mindig annyira konzisztensek, eh, mint mi szeretnénk, hogy az egyenlő esélyeket biztosítsák. Köszönöm szépen, Fernández kolléga. Köszönöm szépen. Három kérdést szeretnék feltenni amely az édisszel függ össze a közös betétbiztosítási rendszerrel. Önök is tudják, hogy az Európai Bizottságnak van egy javaslata, egy sor feltételt tartalmazva, ezeket figyelembe kell venni az Édis esetében. Az elmúlt hónapban a parlament és a tanács részéről sokat beszéltünk a banki csomagról. Itt szóba kerültek az MPL-ek is, a kockázatos hitelek. Egy adott esetben szükség van egy újabb kondicionalitásra ebben a kérdésben is. Igen vagy nem? Csupán a válasz. A második kérdés az Édis esetében önök ellenőrizik a bankokat, felügyelik is ezeket. Ez a fajta felügyeleti tevékenység ez változik, nagyobb mértékű lesz az édisz esetében, az édisz mennyire befolyásolja a önök munkáját, ez a kérdésem, és mennyire lenne lehetőség arra, hogy ellenőrizzük azt, amit már korábban bevezettük, És a harmadik kérdés is az édiszhez csatlakozik a jelenlegi piacfelügyeletnél. Itt a bankunió, aminek a követeléseit be kell tartani, és önök képesek egy ilyen esetben valakit kizárni a konszolidálási alapból, vagy a szanalási alapból, egyszerűen azért, mert nem tartják be a paramétereket, vagy adott esetben önök kötelezni tudják-e a bankokat egyáltalán arra, hogy betartsák az előírásokat, hogy a szanálási alap részesei legyenek? Ez eddig szempontjából ez nem mellékes. Köszönöm szépen a kérdését. Ami az esetleges feltételeket illeti az EDIS esetében, itt ezeket ex ante módon kell meghatározni, és jól ellenőrizhetően, reálisan elérhetően kell meghatározni, és az EDIS esetében és hát specializáltan kell látni azt, hogy milyen igények merülnek fel az EDIS esetében nem szabad halogatni a kérdést túl sokáig, azt is látni kell. Pillanatnyilag, ami a kvalitatív feltételeket illeti, ezeket is elkészítettük és beterjesztettük, ami a haladást illető. Itt az mikroprudenciális jellegű nemzeti opciókról beszélünk, mert meglehetősen fragmentálódott a jogi előírása, aztán a, a legnagyobb banki cégeket akik Londonból, tehát a befektetési társaságok, ezeket is elemezni kell, aztán elemezni kell a nemzeti fizetésképtelenségi kereteket, aztán a negyedik pontban a megfelelő hatékonyságot kell vizsgálni a nemzeti szinten, hogy mennyire hatékonyak ezek az ötödik pont, biztosítani kell, hogy a jelenlegi rendszer megfelelően működik, és a bankok pillanatnyilag nem tudják ezt alkalmazni, mert a nemzeti jogalkotó, ha nem látja le feladatot, akkor nincs mihez alkalmazkodni. Itt a nemzeti fizetésképességi előírások, ha nincs, nem állnak rendelkezésre, akkor ezeket is be be ke, akkor nehéz betartani őket. Azt gondolom, hogy öt területen kell haladni, hát tényleg minőségi, kvalitatív haladásra van szükség. Itt nem csak arról az, hogy pénzt költünk, hogyha itt haladni tudunk, akkor csökkenteni tudjuk a kockázatot, és a kockázat megosztás útján. Ami a többi elemet illeti, Hát a felügyeleti szerep hogyan kerüljön előtérbe? Tehát felügyelőként nem szabad átfedéseket lehetővé tenni. Vita folyt erről egyébként, és a FEBA esetében is a hatáskörökről folyt egy vita. Az EBA természetesen fontos szerepet játszik a hármas szintű szabályozás operatív végrehajtásában, és azért vagyunk mi itt, hogy ezt tényleg végre lehessen hajtani. És úgy gondolom, hogy itt egy elterjedt európai modell, szoros együttműködés van a felügyelő és a betét bankok között, betéti bankok között, mert ezzel tudjuk a legjobb garanciát kínálni és képesek vagyunk bevonni vagy kizárni bankokat. Nem hiszem, hogy erre képesek lennénk, de érdemes lenne ezt végiggondolni a jogalkotói térfélen. Úgy gondolom, hogy a nemzeti betétvédelmi, betétbiztosítási rendszerek egyik feladata az, de aztán itt vannak a szignifikáns intézetek, amelyeket mi felügyelünk, de a kevésbé szignifikánsak is és uh, itt egy átfogó értékelésre van szükség, a nagyobb uh, intézetek esetében látjuk uh, erős és gyenge pontjaikat, de a parlamentnek kell eldöntenie végül is, hogy mire van szükség, uh, hogy egy átfogó értékelésre szükség van a kevésbé szignifikáns cégeknél is. Uh, Hát, nem tudom, hogy nem arról szól, hogy kizárnánk bankokat. Bankot nem zártunk ki senkit a felügyelet alól, az SSM részéről. És biztosítani szeretnénk, hogyha rekapitalizációra van szükség, tőkésítésre van szükség, akkor legyen egy új rendszer, amely képes ezt teljesíteni, és kész a feladatának eleget tenni. Köszönöm szépen! Egy kicsit kicsúsztunk az időből. Ah, az utolsó kollégák tartsák, tartsák be a két perces szabályt, és vonatkozik ez a válaszokra is. Parancsoljon! Köszönöm, elnök úr! Szeretnék én is csatlakozni ehhez a mai eszmecseréhez. Két dolgot eh, említenék. Az első a kiberfenyegetéseket érinti, amelyek egyre inkább súlyosak, a bankok és az intézmények, pénzügyi intézetek egyre inkább eh, ki vannak téve a kibertámadásoknak, és eh, a bankok, valamint különböző intézetek eh, különböző védelmi rendszereket próbálnak létrehozni. Én azt szeretném tudni, hogy az SSM hogyan segíti a bankokat a napi felügyeleti munkájában abban, hogy meg tudjanak felelni ennek a kockázatnak, és hogy kifejlettettek, kifejlesztettek-e, kidolgoztak-e konkrét ajánlásokat a bankok irányába, illetve a fintech bankok nem sérülékenyek ebből a vonatkozásban. Az államadóságról beszélnék még másodjára, illetve kérdeznék Nyilván ez nem kockázat nélküli ma sem, az Európai Bank jelentős államkötvényekkel rendelkezik, ami problémát jelenthet a stabilitásra nézve az Európai Bizottság egy jogalkotási javaslatot készített az államadóságokkal, eh, kötvényekkel kapcsolatban, egyes tagállamok vonakodnak ezzel a javaslattal szemben. Önnek erről mi a véleménye? Köszönöm. Köszönöm eh, ezt a, ezeket a kérdéseket. Angolul fogok válaszolni, eh, kivéve, hogyha eh, nem ragaszkodik az, hogy franciául beszéljek, azért, hogy jobban értsék, amit mondok. Uh, cyber risk. Nos, ami a kiberkockázatokat illeti, valóban Ez a gazdasági szereplők számára különösen fontos, és a bankok számára is, amelyek nagyon sok számítástechnikai eszközt, rendszert használnak, ezeknek a bizalmassága, integritása, adatvédelmi megfelelősége nagyon fontos, és egyre inkább szenvedik el ezeket a támadásokat. Az információs technológiával kapcsolatos információ a műveleti kockázatok körébe tartozik, ekként foglalkozunk vele, hasonló fenyegetésekkel összhangban e, több eszközt is e, alkalmazunk. Az egyik van egy 2017-es EBA útmutatás az IT kockázat e, felügyeletéről, ez szerintem egy elég jó útmutatás, amely mutatja, hogy az EBA foglalkozik ezekkel a kérdésekkel szabályozói tevékenységei körében. Ezeket az ajánlásokat különösen a cloud outsourcing vonatkozásában most eh, hajtjuk végre. Az EBA-tól még várunk további támogatást. Emellett eh, helyszíni ellenőrzéseket is tartunk, felügyeleti ellenőrzéseket, illetve a közös felügyelő csoport bent az irodában szintén végez off-site ellenőrzéseket, de vannak helyszíni ellenőrzések is, amelyek során az IT outsourcingra, a számítástechnikai biztonságra, kontinuitásra, menedzsmentre, biztonságra koncentráltunk, illetve ezeket vizsgáltuk. A felügyeleti prioritások körében végrehajtunk horizontális eh, technikai, tematikai eh, vizsgálatokat, felülvizsgálatokat. 2015-ben a kiberbiztonsággal foglalkoztunk, 2016 ban az IT outsourcing cloud computing témában. Eh, jelenleg általánosabban foglalkozunk a számítástechnikai kockázatokkal és biztonsággal. Emellett további információs forrásokat is használunk, Tavaly bevezettük, hogy kötelező az incidensek jelentése, és kísérleti jelleggel a kiberpiaci adatok körében van egy kísérleti projektünk. Persze továbbra is ébernek kell lenni, Nyilván ezzel még nem értünk a fellépések végére, hogy azt a, az első felszólalásomban is mondtam, nem lehet tudni, hogy teszünk-e eleget. Éppen ezért megpróbálunk minél többet tenni. Ami a European Save Bonds Assets tevékenységet illeti, a magas szintű munkacsoport jelentését ezekről a biztonságos eszközökről üdvözöljük, illetve az, az állam kötvényekkel kapcsolatos back security témában. A bizottság eh, az államkötvény back securities eh, témában egy jogalkotási javaslatot tett eh, le, ami azt gondolom, hogy egy jó irány, és ezt nagyon is támogatjuk. Köszönöm. Thank you. Köszönöm. Frunzolika úr. Madame la Président. Euh, Köszönöm, elnök asszony. Egyetértek önnel. Szükség van egy európai megközelítésre a pénzmosás témájában a jogalkotás felülvizsgálata a pénzmosás témában azt a kockázatot hordja magában, hogy nem elégséges a globális harmonizált együttműködéshez, Különösen, ha nem figyelünk eléggé a prudenciális és bírósági aspektusra, a felügyeleti szervek információ cseréje különösen fontos. Az ötödik irányelv, amelyet április 19-én fogadott el a parlament, a bizalmasságottól eltekint azért, hogy jobb legyen az információcsere a prudenciális hatóságok között, az Európai Bank és a nemzetközi hatóságok egy egyezményt kell, hogy kössenek arról, hogy a gyakorlatban, hogy ez az információcsere hogyan zajlik, hogyan áll ez most a helyzet, hogyan, hogyan áll ez a helyzet a bizalmas információk cseréje nem jelenti azt, hogy az összes pertinens adatot meg kell osztani a felügyelettel. Nem tudom, hogy gondolja-e ebben a vonatkozásban, hogy további javulásra van szükség az adatcsere vonatkozásában. Merci pour votre question. Köszönöm a kérdését, hogyha megengedi, akkor angolul válaszolok. szól szeretné? Akkor franciául válaszolok, semmi gond. Megpróbálom a megfelelő kombinációt megtalálni, hogy minél többen értsék, vagy a legtöbben értsék, amit mondok. Nos, gondolom-e, hogy az ötödik irányelv, amely lehetővé teszi a bizalmas információk cseréjét, amit korábban nem volt lehetséges cserélni. Ez szerintem egy jó irány, ez nem egy rendelet, hanem egy irányelv. Nyilván ezt át kell vennie annak a 19 tagállamnak, amely érintett. Nyilván másféleképpen fogják átvenni, és az átvétel ráadásul időbe telik, hiszen most itt nem tudom, hogy mennyi időt adtunk a tagállamoknak, egy évet, 18 hónapot szoktunk, lehet, hogy többet, nem tudom. Sajnálatos módon még egy bizonyos ideig a régi rendelkezések maradnak hatályban, amelyek alapján az egyes tagállamok képesek megosztani az adataiak, mások pedig a saját nemzeti szabályaik miatt egyelőre még nem tudják ezt megtenni. Tehát ez a javulás az leginkább akkor lett volna elérhető azonnal, hogyha egy rendeletet hoztak volna, nem irányelvet. A másik lehetőség az mondjuk egy rendelet szempontjából, hogy ha a bizottság megvizsgálja nagyon éberen, hogy az irányelv átvétele megfelelő formában történik-e, nyilván jelenleg a helyzet rendkívül egyenetlen, és különböző szintű tudások léteznek ebben a témában. Lettországról említettem már, hogy egy kis ország, amelynek a felügyeleti szerve nagyon kevés tisztviselővel dolgozik, akik persze mindent megtesznek, amit csak lehet, de nem biztos, hogy képesek arra, hogy jelenleg betartassák a globális pénzmosás elleni szabályokat, és amelyeket csak nagy tapasztalattal és tudással lehet egyébként leleplezni egy európai hatóság, amely mondjuk az SSM mintájára kollaboratív, ebben a vonatkozásban hasznos lehet, és én biztos is vagyok, hogy egy nap lesz ilyen. Szasz. Szasz úr következik. Uh, thank you, President. I'll, I'll put... Köszönöm elnök úr. Görögül fogom föltenni a kérdést a görög bank helyzetről. A rendelkezés álló információink alapján most már jobb az eredménye a görög bankoknak, és átmentek az úgynevezett stressztesten is. Mindazonáltal. Azért az elemzők körében van egy aggasztó tény, nevezetesen, hogy nagyon sok saját tőke ahhoz kapcsolódik, hogy az elkövetkezendő évek során nem kell adót fizetniük. Ezzel tudják növelni tőkéjüket. Női asszony, aggasztja ez önt? Nem kritizálok, mert a kormány és még a saját pártom is, amely ellenzéki párt megszavazta ezt, de ez az elképzelés a bankstabilitásról, vagy csak időt akarunk nyerni, eltolni ezt egy kicsit későbbre, és aztán a későbbiekben szembenézni a problémákkal? A másik kérdés a különböző tulajdon, ingatlan opció, ami az ingatlanokat illeti, amelyeket a bankok értékesítenek, ezeknek 80-90 százalékát általában ugyanaz a bank vásárolja fel, mert nincs más vevő. Nem aggasztja ezt önt? Talán egy kicsit szakmai jellegű kérdéseket tettem föl, de fontosak. Köszönöm a kérdéseit. Annyira nem. Az első az úgynevezett deferred taxation, taxation-ről, tehát hogy milyen tőke, az, ami a veszteségeket elnyeli. Nos, amikor a banki tőkével kapcsolatban erre kérdez rá, hát nem, nem tetszik annyira ez nekem, úgyhogy most próbáljuk kivezetni ezt. A jelenlegi jogszabályok, amikor ki lezárul a kivezetési időszak, keményebben fogja vizsgálni és kezelni ezeket. De nem a görög bankok az egyetlenek, amelyek ezt a módszert alkalmazzák, úgyhogy nincsenek egyedül. Nem nagyon más a helyzet, mint más bankokkal. Ami a, az ingatlan opciókat illeti tényleg nagyon fontosak ezek. Large, uh, very valuable properties, uh, because és az aukciós opciókat. Could pay their loans, uh, but... Vannak stratégiai nem fizetők, akik nem fizetnek, mert mások sem teszik azt. Úgyhogy miért kellene nekik kifizetni a hiteleiket? És a gond az, hogy a következő árverésen jobban odafigyelnek, beszélnek a bankokkal, és mindent megtesznek annak érdekében, hogy teljesítő hitelekhez nyúljanak a következőkben. Nos, probléma-e az, hogyha a maguk a bankok vásárolják meg ezeket az eszközöket? Ö, igen. Bár nem beszéltünk még erről, de beszélünk pontosan ezekről, don't treat the, the bank for its pillar 2, for example, much better than... Az elárverezendő eszközökről van szó. Attól is függ, persze, hogy mik ezek. Piaci értéken vannak-e, akkor lehet, hogy rövid ideig nem érdemes mindent egyszerre a piacra dobni real estate before the De Nyilván az új ingatlanok felépítése az adott területen idővel fog telni. Köszönöm. Köszönöm szépen. Köszönöm ezt az igen gyümölcsöző meghallgatást. A következőre 2018. november 20-án kerül sor. Most pedig 5 percre felfüggesztem az ülést, mielőtt elkezdjük a szavazást. Köszönöm szépen! Let's, let's start our session. I have very quickly to have the summary of a... Kezdjük akkor nagyon gyorsan a koordinátorok javaslatai, kinevezés, az IMF, SND, a tagállamok orientációja EPP, szolgáltatók LCR, e marketing pénzügyi ö, eszközök, a ALDE határokon átnyúló előkészítés, elősegítés, ALDE, ALDE, exposures EPP credit servicer, credit purchaser and recovery of collateral EPP Nagyvállalati adózás, néppárt, a bevételek közös adórendszere, tanácsi irányelvjavaslat Lugánóval kapcsolatban és a Lugánói tóval kapcsolatban szocialisták fenntartható fejlődés zöldek, alacsony rendelet módosítás Facilitating use of financial and other information uh, for certain criminal offences ECR. Uh... Az EU-s uh, törvények megsértésétről beszámolók uh, védelme, Bankunió, ALDE, Népát éves beszámoló, a versenypolitikáról uh, zöldek, adópolitika, GUE, vélemény. Szocialisták, az EU jövője, ez kötelező, meg kell csinálnunk. Sokat beszéltünk a gazdasági irányításról, július 12-én a pénzügyminiszterekről lesz meghallgatás, aztán a Katainen biztosra szavazni kell Az EFSA új igazgatója és igazgató helyettese témájában tiltakozás, a reformról, tiltakozás a petícióval kapcsolatban, SRSP, Bankunió, munkacsoportok. Ezek után amit villámgyorsan felolvasott az elnök úr, szeretném, hogyha tesztelnénk a szavazásról. Még mindig nagyon sokaknak be kellene tenni a szavazógépbe a kártyájukat, hogy lássuk, hogy itt vannak-e. Kérem, szavazzon mindenki. Everybody put the voting card. Okay, we can... Mindenki betette a szavazókártyáját, akkor a próbának vége, és Günár Hökmark első jelentésével kezdjük. A 31-es módosítóval kezdjük, mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 32-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 33 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 34 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 35 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 36 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 37 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 38 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 39 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 40 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 41 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 42 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 43 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 44 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 45 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 46 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 47 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 1 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, alternatív A kompromisszum mellette ellene tartózkodás elutasítva, a kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva, B mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, most lapozunk, C kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, D kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, E kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. F kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. G kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. H kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 164 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 165 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 166 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 167 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 168 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 169 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 170 mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. 28 igen, 28 nem, egy tartózkodás elutasítottuk. 171 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 174 és 173 blogban szavazunk. Mellette ellene tartózkodás elutasítva, 175 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 176 mellette ellene tartózkodás elutasítva. Ellenőrizzük. 177 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 178 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 179 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, úgyhogy a 180-as következik, mellette ellene tartózkodás elutasítva, 181 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 13 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 182 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 14 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 15 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 16 mellette ellene tartózkodás elutasítva 17 mellette, ellene. A néppárt mellette van, tartózkodás elfogadtuk. 18 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 19 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 20 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 21 mellette, ellene, tartózkodás elutasítva, 22 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 23 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 24 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 25 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 26 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 27 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 28 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 29 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 30 mellette ellene tartózkodás elutasítva, a bizottsági javaslatról módosított formájában Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. 38 igennel, 8 nemmel, 11 tartózkodással gratulálunk. Most pedig arról a határozatról szavazunk, hogy intézményközi tárgyalásokat kezdjünk-e. Megnyitom a szavazást, név szerint szavazunk. still one colleague to vote, if so wishes. So the vote is closed. Lezárom a szavazást. 39 igennel, 8 nemmel, 10 tartózkodással megszavaztuk, hogy elkezdjük a tárgyalásokat. A penárison bejelentettek után kiváló. Jön a következő Gunnar Hockmark jelentés. Um, amendment 69 in favor. 69-es mellett ellen az elfogadva. 70, 71-es. Eh, A 70-es oka fogyott, 71-es mellett ellen tartósan elfog, elutasítva, A kompromisszum mellett ellen tartósan elfogadva. 78-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 72-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 82-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 83-as mellette ellene tartoz, ellene, mert 83-ast ellenőrizni kell. Lezárom. Elutasítva 94-es mellette ellene tartózkodás, elutasítva 84-es mellette ellene tartózkodás, elutasítva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 elutasítva 100-as, mellette ellene tartózkodás, elutasítva 101-es, mellette ellene tartózkodás, elutasítva 102-es, mellette ellene tartózkodás, elutasítva 103-as, mellette ellene tartózkodás, elutasítva 104-es, mellette ellene tartózkodás, elutasítva 105 es mellette ellene tartózkodás, elutasítva 106-os, mellette ellene tartózkodás, elutasítva 107-es mellette ellene tartózkodás, elutasítva 108-as mellette ellene tartózkodás, elutasítva 110-es mellette ellene tartózkodás, elutasítva 109-es mellette ellene tartózkodás, elutasítva 111-es mellette ellene tartózkodás, elutasítva 112 mellette ellene tartózkodás elutasítva 115 es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 114-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 115-ös mellette ellene tartózkodás, ellenőrizzük a 115-öst, megnyitom. The vote is closed. Lezárom. Elutasítva. 116-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 117-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 118-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 119-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 120-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 121-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 122 3, 4 és 5-ös, ezek megegyeznek, törlések mellett ellene tartózkodás elfogadva. 129-es okafogyott, 130-es következik Ugyanaz, tehát itt ez előtte töröltünk 130-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 131-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, D kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva, 164-es módosító mellette ellene tartózkodás elutasítva, 165-ös mellette ellene tartózkodás elutasítva, 166-os mellette ellene tartózkodás elutasítva, 167-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 168-as mellette ellene tartózkodás elutasítva, 169-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 170-es mellette ellene tartózkodás, elutasítva 171-es mellette ellene tartózkodás, elutasítva 172-es mellette ellene tartózkodás, elutasítva 173-as mellette ellene tartózkodás, elutasítva 174-es mellette ellene tartózkodás. Elutasítva C kompromisszum szóbeli módosítása, ez egy szóbeli módosítás, akarom mondani, mellett ellene tartózkodás elfogadva. 176-os mellette, el, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 177-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 178-as, egyben szavazunk. 178-181-es között mellette ellene tartózkodás, elutasítva a 482-es mellette ellene, ellenőrizzük, megnyitom. Lezárom, elutasítva 183-as mellette, ellene, ellenőrizzük a 183-ast, megnyitom. Lezárom, elutasítva 184-es mellette. Ugye ez ugyanaz volt, jó, akkor erről nem kell. 185-ös 185-ös, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 186-os, mellette ellene tartózkodás elfogadva. 187-es, mellette ellene ellenőrizzük a 187-est. The vote is closed. Lezárom a szavazást elfogadva. 188 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 188-est ellenőrizzük. Jó, megnyitom a 188-asról szavazást. Lezárom. Akkor koncentráljunk, csak akkor ellenőrizzük, ha szükséges, mondja az elnök. 189-es mellette ellene tartózkodás. Elutasítva 190-es mellette ellene tartózkodás. Elutasítva D kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadva. Alternatív kompromisszum E mellette ellene tartózkodás. Elutasítva ellenőrizzük az alternatív E kompromisszumot. Megnyitom a szavazást. Lezárom. 35 ellenszavazat, 18 elutasítva. E kompromisszum, mellett ellen elfogadva. E kompromisszum? Jó, ez világos, megnyitom a szavazást. de lezárom a szavazást. Elfogadtuk. F kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. G kompromisszum és messzire kell lapozniuk most a 31. oldalon. G kompromisszum mellette mindenki kész ellene tartózkodás elfogadvány. H kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadva. 413-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. A komprom, ö, I kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. 485-ös módosító, ez a 44. oldalon van. 485-ös mellett ellen tartózkodás elutasítva. 20-as mellette ellene Szerintem el, világosan elutasítottuk, de ellenőrizzük, ha van rá igény. Jó? Megnyitom a 20-ast. Lezárom. Elutasítva G kompromisszum mellett ellenőriz. K kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva 505-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 508-as mellette ellene tartózkodás, ezt ellenőrizzük, az 508-ast. Egy szavazat különbséggel elfogadtuk. Elkompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. 547-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 548-as mellett ellene tartózkodás Roskodó 549-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 550 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 551-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 564-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 565-ös mellett ellene tartózkodás 566-os mellett ellene tartózkodás elutasítva, 567-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 568-as mellett az tartózkodás elutasítva, 569-es mellett elutasítva, 570-es mellett ellenet tartózkodás elutasítva, 571-es mellett ellenet tartózkodás elutasítva, 572-es mellett ellenet tartózkodás elutasítva, 573-as mellett tartózkodás. Szerintem elutasítva, de nem eléggé jelentkeznek, az 573-ast ellenőrizzük. Megnyitom. Vote is closed. Lezárom. Elutasítva egyben szavazunk az 574-estől 577-esig mellette, ellene, ellenőrizzük. Vote is closed. Lezárom, elutasítva. 29-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 578-as mellett ellene tartózkodás elutasítva, nem kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva, a 30-as mellett ellene tartózkodás elfogadva, 31-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 32-es mellette ellene, tehát ön támogatja, igen, tartózkodás elfogadva,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 Négyes módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva. 44-es 5-ös szóbeli módosítóval az előadó részről mellett ellen tartózkodás elfogadva, 45-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva, 46-os mellett ellene tartózkodás elutasítva, 47-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 48-as mellett ellene tartózkodás elutasítva, 49-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 50-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 51-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 52-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 55-ös mellette ellene tartózkodás elfogadva, 56-os mellett ellene tartózkodás elutasítva, 57-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 58-as mellett ellene tartózkodás elutasítva, 59-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 60-61-es mellett ellette tartózkodás elutasítva, 62-es mellett ellen, elutasítva, 63-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 64-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 65-ös mellett ellen tartózkodás elutasítva, 66-os mellett ellen tartózkodás elutasítva, 67-es mellett ellen tartózkodás elutasítva, 68-as mellett ellen tartózkodás elutasítva, a bizottság javaslatára módosított formájában név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Excuse me? Parancsolja. Szerezni. A 68-as szeretné? Ellenőrizni? Mert a néppárt támogatta. Ja. Ez az én hibám volt. 68-as. Ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 68-asról. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Köszönöm szépen. A néppárt ellene volt. A bizottság javaslatáról négy szerint szavazók módosított formájában megnyitom. The vote is closed. Lezárom. 38-an mellette, 14 ellene, 5 tartózkodással, most pedig... Következik a szavazás arról, hogy trialógusba menjünk-e, kezdjünk-e, megnyitom a szavazást. vote is closed. Lezárom. 37 mellette, 14 ellene, 6 tartózkodás. Gratulálunk. Tapsot érdemel a raportőr és az árnyék előadók is, valamint a tanácsadók, a titkárság. Csodálatos munka. Thank you very much. Köszönöm. Megyünk tovább. A Zimon jelentés következik.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 We start with compromise. Kezdjük a K kompromisszummal mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. KA kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 103-as módosító név szerinti szavazással megnyitom a szavazást. Gender. Still some colleagues to vote. Is a roll. Mindenki. The possibility to ask for roll call votes. You have a threshold of 13 members. The, the, the vote is closed. Várom a szavazást. Elfogadtuk. 104-es módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, L kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 165-ös módosító, 166-os és 167-es egyszerre mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 14-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 168 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 169 mellette ellene tartózkodók elfogad, elutasítva, 170 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 171 melle, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. Egy szavazat többséggel 29-28 arányban. 172 mellette ezt is, bocsánat, ezt is géppel kell megszavaznunk, tehát 172. Tessék. 172. vote is closed. Lezárom a szavazást ezt elfogadtuk, 30 mellette, 28 ellene, nincs tartózkodás, 173 mellette, 173 mellette, ellene, tart, ezt is ellenőrizzük, 173, megnyitom. The Lezárom. Ezt leszavaztuk. 174 mellette, ellene, Szerintem ugyanez a többség, de nagyon szoros ellenőrizzük 174. Lezárom. Ezt elutasítottuk. R kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Ez következik a 188-as módosító mellette ez blogban szavazzuk meg a 188-189-et mellette ellene. Ezt ellenőrizzük. Szerintem elutasítottuk, de ellenőrizzük. Lezárom a szavazást. Elutasítva 31-27 arányban. 190 mellette ellene tartózkodók. Ezt is ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt leszavaztuk. 31 ellene, 27 mellette, M kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. ME kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 199 mellette ellene tartózkodók elutasítva, N kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 208-as név szerint megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 31-27 arányban 18-as meg név szerint. The, uh, the vote is closed. Is rejected. Ezt elutasítottuk. A 211-es következik mellette ellene tartózkodók ellenőrizzük 211-est. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Ezt leszavaztuk. 210 mellette, ellene ugyanaz a többség. Gondoltam úgy is, hogy kérik az ellenőrzést, megnyitom a szavazást 210-es. Lezárom a szavazást, és ezt leszavaztuk 29 ellene, 27 mellette, egy tartózkodással. 212-es mellette, ellene, ezt is ellenőrizzük, 212-es. Vote is closed. Zárom a szavazást, elutasítva 31 ellene, 27 mellette, ó kompromisszum mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk, EA kompromisszum mellette ellene tartózkodók, F kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, FA kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, X kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, G kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, H kompromisszum van még előtte a 275-ös név szerint. No, no, we, I know, is a request to secretary, no, is, no, no, is... Nem, nem, valójában az a kérés az nem teljesíthető. H kompromisszum következik, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. I kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 327-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, 328 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 329 mellette ellene tartózkodók elutasítva. P kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, G kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Szóbeli módosítás mellette ellene. EPP ellene van? Tartózkodók elfogadtuk. 337-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Azt kitöröltük, B kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 338 mellette ellene, ezt ellenőrizzük, 338. Lezárom ezt elutasítottuk. BA kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. BB mellette ellene tartóz... BB kompromisszum. Jó, ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Mm, lezárom a szavazást, ezt leszavaztuk, elutasítottuk. akkor végig kell szavaznunk. 34-es eh, mellette ellene tart elnézést, ellenőriznünk kell 34 mellette. Back that normally nobody votes, but sometimes can happen. Um, Still a lot of colleagues to vote. Nagyon sok kollega még eh, szavazhatna 34-es módosítóról. So, the vote is closed. Lezárom, ezt leszavaztuk, elutasítottuk. 35-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva. 36, eh, nem kell szavazni róla, 38 mellette ellene tartózkodók elutasítva. 39 mellette ellene tartózkodók elutasítva 40 mellette ellene tartózkodók elutasítva Z C kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk C kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk CB kompromisszum mellette ellene ellenőrizzük CB. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Zárom. A draw. Ez döntetlen, ami azt jelenti, Uh, amendment 37 in favor. 37-esről szavaznunk kell, mellette ellene tartózkodók, 37-est ellenőrizzük. Show hands. Kérem mutassák a kezüket. Amendment 37. 37. The vote is closed. Lezárom. Ezt leszavaztuk. 41-es módosító mellette, E mellette ellene tartózkodók elutasítva, 42-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 43 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 44 mellette ellene tartózkodók elutasítva, CA kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 379-es nem, ez a teljes kompromisszumnak a része, aminek a neve D kompromisszum. De szavazni kell mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. E kompromisszum mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. Q kompromisszum mellette ellene tartózkodók, elfogadtuk. 45-ös módosító mellette ellene. 45-ös ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 46-os mellette ellene. Ellenőrizzük a 46-ost, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk 47-es mellette ellene. Ezt is ellenőrizzük. 47-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elfogadtuk. 421-es mellette ellene tartózkodók elfogad, elutasítva. SR kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 425-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva, 427-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 48-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 49 mellette ellene tartózkodók elutasítva, elfogadva, 51 mellette ellene, bocsánat, név szerinti szavazás megnyitom. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. Az 51-es, 53-as mellette ellene. Ellenőrizzük az 53-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt leszavaztuk. 54-es módosító, 54-es mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. A 5-ös mellette 5-ös. Valaki szavazna? öt mellette ellene tartózkodók elutasítva, 55-ös mellette ellene, 55-öst ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Ezt elutasítottuk. 56-os mellette ellene tartózkodók elutasítva hetes módosító mellette ellene tartózkodók elutas, elfogadva 58-as mellette ellene. Ellenőrizzük az 58-as, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt leszavaztuk. 59-es módosító mellette. Yes. One. But, but the hands look differently. The, in 59, in... 59 mellette, ellene tartózkodók elutasítva. Most a bizottsági javaslat módosított formájában erről szavazunk, megnyitom a szavazást név szerint. The vote is closed. Lezárom a szavazást. 44 mellette, 5 ellene 8 tartózkodás. Tehát eh, most szavaznunk kell arról, hogy intézményközi tárgyalásokat kezdjünk. Ez is név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. A állásfoglalás majd később lesz, máskor lesz. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. 40... Lezárom. 47 mellette 9 ellene két tartózkodás. Ezt a döntést eh, tehát elfogadtuk. Eh, a végén tapsolunk majd csak, amikor a CRR 2 el lesz fogadva. Eh, CRR 2 Against. Mellette ellen a tartózkodás elfogadtuk. 2.30 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 2.31 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 2.34 mellette ellene. Kérem, hogy jobban nyújtsák fel a kezüket. Ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. The vote is... Lezárom a szavazást. 20 8 ellene, 25 mellett elutasítottuk. A kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. Most pedig, mivel az F kompromisszumot elfogadtuk, a többi oka fogyottá válik, Z kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk, K mellett tartózkodás elfogadtuk, G mellett tartózkodás elfogadtuk, 303 mellettelen tartózkodás elfogadtuk, 403 mellettelen tartózkodás elfogadtuk, MB kompromisszum mellettelen tartózkodás elfogadtuk. Megyünk tovább. Szóbeli módosító következik a 14-es cikkhez az előadótól mellettelen tartózkodás elfogadtuk. 311 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 312 mellett ellene tartózkodás Elfogadtuk. 41. Nem, bocsánat, ez okafogyott. 313 mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 314 mellette ellene. Ellenőrizzük a 314-est, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 316 mellette, 316 mellette, ellene. Azt hiszem elutasítottuk, de ellenőrizzük, mert nem látom a kezeket. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. CG kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 325 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. AI kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. AJ mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. AK kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. AL mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. A M kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. 447-es mellett ellene tartózkodás elutasítva, 448 mellett ellen tartózkodás elutasítva, 449 mellett ellen tartózkodás elutasítva, kompromisszum ZB mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, H kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, a N kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, D. A kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, B. mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 53-as módosító mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 54 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, T. D kompromisszum mellett tartózkodás elfogadtuk, E. mellett tartózkodás elfogadtuk, F kompromisszum mellett tartózkodás elfogadtuk, 554-es módosító mellett ellen tartózkodás elfogadtuk. CB kompromisszum mellette, ellene, CB mellette. A CB mellett ki van ellene tartózkodás elfogadtuk, CC kompromisszum egy szóbeli módosítóval, Bocsánat, kérem, koncentráljon mindenki. CC kompromisszum, szobeli módosítóval, az FTD-től mellett ellene tartózkodás elutasítva. Nem kell mondani, szavazni kell. Most a szobeli módosító nélküli kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk. CD kompromisszum szóbeli módosítóval, megint csak az FDD részéről mellett ellene tartózkodás elutasítva szóbeli módosító nélkül mellettelene tartózkodás elfogadtuk. CE kompromisszum mellettelene tartózkodás elfogadtuk. CF mellettelene tartózkodás elfogadtuk. CH kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, CI e kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 594 mellett ellene tartózkodás elutasítva, CG kompromisszum mellett ellene, CJ mellett 65-ös mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, CL kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, CM kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 599 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, CO kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, CP kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, TG kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 629-es. Sokat kell lapozni. Nem, bocsánat. Az AA kompromisszumról kell szavaznunk először. Mellettelen tartózkodás elfogadtuk. AB kompromisszum mellettelen tartózkodás elfogadtuk. Nem, ez okafogyott. A 695-ös is. SR kompromisszum mellettelen tartózkodás elfogadtuk. AC kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, AD kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, AE kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, AF kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, S kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, T kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 720-as mellett tartózkodás elutasítva, D kompromisszum mellett tartózkodás elfogadtuk, Q kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk. 731-től 733-ig blogban szavazunk mellettük, ellenük tartózkodás elutasítva, V kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk, W kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk, X kompromisszum mellett ellentartózkodás elfogadtuk, most pedig az e-kompromisszum következik, mellett tartózkodás elfogadtuk, i-kompromisszum mellett tartózkodás elfogadtuk, e kompromisszum mellett ellenetartózkodás elfogadtuk, e kompromisszum mellett ellenetartózkodás elfogadtuk, M-kompromisszum mellett ellenetartózkodás elfogadtuk, N mellett ellenetartózkodás elfogadtuk, 9-től 35-ig mellettük ellenük tartózkodás elutasítottuk, C kompromisszum mellett ellenet tartózkodás elfogadtuk, ZA e mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, AR mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 928 mellett ellentartózkodás elutasítva, 988 mellett ellentartózkodás elutasítva, 148 mellett ellen, illetve nem, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 25 igennel, 30 nemmel. Q kompromisszum mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk. MC kompromisszum mellett ellen tartózkodás. Elfogadtuk. MD mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, ZC mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, AO kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, MA kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, AP kompromisszum mellett ellene tartózkodás. Bocsánat, Nem, a TH-ról. AP, bocsánat, AP. Az AP-hoz van egy szóbeli módosító? Igen, van egy szóbeli módosító hozzá, bocsánat, ez nem volt rajta a szavazó listámom. Do, do groups know this? A frakciók észrevették? Előadó? Ez a zöldek szóbeli módosítója, tud róla? Yeah, came late, but I think... Bár későn érkezett ide, az előadó nem tud róla, nekem nincs a szavazó listámon, mi ez? Yes, yeah. yeah. Come on, So we if you oppose, we oppose. So there is a, an opposition of the oral amendment. So tiltakozás van a szóbeli módosító ellen, anélkül szavazunk, a P kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, TH kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, AQ mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 1068 mellett ellen tartózkodás elutasítva, AG kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, Y kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, R kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, CQ kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 1088 mellett ellen tartózkodás elutasítva, O kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadtuk, 1992-1993 mellettük ellenük tartózkodás elfogadtuk, 180 100, mellett ellene tartózkodás elutasítva, 181 mellett ellene tartózkodás elutasítva, F kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, P kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, 196 mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. still some colleagues to vote. Még néhány kollégának szavazni kellene. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 197 mellette ellene tartózkodás elutasítva. 5 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 6 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 198 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 7-es mellette ellene tartózkodás elfogadva, 199 mellett ellene tartózkodás elfogadtuk, a 8-assal együtt, 201 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 202 mellett ellene tartózkodás elfogadva, 204 mellett ellene tartózkodás elfogadva, 205 név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást elfogadtuk. 11-vel ezt név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elutasítva. 30 ellene 26 mellette. 206 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 208 mellett ellene tartózkodás elutasítva, 13 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 209 mellette ellene tartózkodás ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 210 mellette ellene tartózkodás elutasítva, 14 mellette ellene 14-es. Mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 217 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 227 mellette ellene ellenőrizzük a 227-est, megnyitom a szavazást. No, uh, I guess we, uh, I guess 227, I guess. 227, azt hiszem ellene vannak. Igen, lezárom a szavazást elutasítottuk. A, vote on the commission proposal as... A bizottság javaslat módosított formájáról szavazunk név szerint. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. 45 igennel, 4 nemmel, 7 tartózkodással. Intézményközi tárgyalásokról szavazunk, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Lezárom a szavazást. 48 igennel, 7 nemmel, egy tartózkodással. Gratulálunk a jelentés készítőjének, az árnyék jelentés készítőknek, a tanácsadóknak, a titkárságnak. I would really like to congratulate Gratulálni szeretnék mindenkinek ténylegesen, mert azért ez egy meglehetősen bonyolult szavazás volt, nehéz is volt, mindenesetre fontos is volt. Örülök annak, hogy már sikerült a szakbizottságban egy álláspontot kialakítani, és megkezdhetjük a trilógust a lehető leggyorsabban, miután ezt kihirdetik a plenárison. Ez egy fontos üzenet, egy fontos jelzés. Szeretnénk lezárni az év vége előtt ezt a csomagot. Még egyszer gratulálok az előadóknak, mindenkinek. Egyébként, aki hozzájárult az eredmény eléréséhez a következő szavazás. Igen, köszönöm. Ide adja valaki a listát? Most Zsile úrról van szó, szóval Zsile jelentésről. 41-es Morzsika mellette ellene tartózkodás. Néppárt? Támogatja? Jó. Akkor 41-est ellenőrizni kell. Lezárom. Megkérhetem a frakciómat, hogy szavazólistát kapjak erről meg a következő szavazásról? Elfogadva. Egy másodpercet kérek. csak a banki anyagokat kaptam meg. 42-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva. fogyott a 43-as, rátérünk az A alternatív kompromisszumra, szóbeli módosítóval együtt, mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom. Elutasítva. Szavazunk az eredeti a kompromisszról mellette ellene tartózkodás elfogadva. 52-es módosító mellette ellene tartózkodás. Néppárt ellene van? Megnyitom. Ellenőrizzük az eredményt. Vote is closed. Lezárom a szavazást döntetlen 28-28 elutasítva így. 53-as mellette ellene újra megnyitom a szavazást. 53-as, ellenőrizni kell. Vote close Lezárom. Elfogadva. Hármas módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva. 54-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 55-ös mellett ellen tartózkodás elfogadva, B kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva, C kompromisszum mellett ellene tartózkodás, ellenőrizzük a C kompromisszumot. Támogatják, jó, akkor elfogadva. Nem kell ellenőrizni. 58 es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 59-es mellett ellen tartózkodás elfogadva, 60-as módosító mellett a tartózkodás elfogadva. 63-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. 9-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva. 10-es módosító mellett ellene tartózkodás elfogadva. D alternatív kompromisszum szóbeli módosítóval mellette ellenne, ellenőrizzük, megnyitom. Vote is closed lezárom. Elutasítva akkor szavazunk a kompromisszumról, eredetileg mellett ellen tartózkodás elfogadva 68-as az új módosító mellette ellene. Mellette? Hogy ki az, aki mellette van? De ellenszavazat, tartózkodás elutasítva. 69-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 16-os módosító mellette ellene tartózkodás. Ellenőrizzük. 16-ost megnyitom. Lezárom. Elfogadva. 17-es módosító mellette ellene értem, de ha nem megfelelően, a 17-est ellenőrizni kell, nem megfelelően jeleznek. Megnyitom. Lezárom. Elfogadva. Egy szavazat többséggel. 70-es módosító mellette ellene ellenőrizzük a 70-est. Megnyitom. Lezárom. Döntetlen. 28-28 elutasítva. 18-as mellette ellen, 18-ast ellenőrizzük, megnyitom. Lezárom. Elfogadva egy szavazat többséggel. 71-es módosító mellette, ellene. Ellenőrizzük a 71-est, megnyitom. Lezárom. Elutasítva 72-es mellette, ellene, tartózkodás elutasítva. 19-es mellette, ellene, szerintem elfogadva, ellenőrizzük. 19-est. Lezárom. I, e kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogad. F kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. 80-81-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 82-es mellett ellene ellene Kérem, zárjuk le. 82-est ellenőrizzük, megnyitom. Lezárom. Elfogadva 22-es okkal fogyott, 83-as, ugye? Mellette, ellene. Ellenőrizzük a 83-ast. Megnyitom. Vote is closed. Lezárom, döntetlen, megint egyszer, elutasítva. 23-as mellette ellene tartózkodás, elutasítva. 84-es mellette ellene tartózkodás elutasítva 85-ös mellette, ellene tartózkodás elutasítva 86-os mellette, ellene tartózkodás elfogadva 87-es mellette ellenet, a, a 87-est ellenőrizni kell. This vote is closed. Lezárom, elfogadva egy szavazattal. 28-27, 88-as mellette ellene tartózkodás elfogadva. G kompromisszum mellett ellen tartózkodás elfogadva. 24-es mellett ellen tartózkodás elutasítva. 91-es mellett ellen tartózkodás elfogadva. 25-ös mellette ellen tartózkodás elfogadva, 26-os mellette ellen tartózkodás elfogadva, 27-es mellette ellene ellenőrizzük a 27-est, megnyitom. Lezárom. Elutasítva. 28-as mellette, ellene. Elnézést, ellenőrizni kell. Kérem, hogy megfelelően jelezzenek kézzel először. Tehát a 28-asnál tartok. Lezárom a szavazást. Döntetlen, elutasítva ezzel. H kompromisszum mellett ellene tartózkodás elfogadva. 32-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 33-as mellett ellene tartózkodás elutasítva. 34-es mellett ellene tartózkodás elfogadva. 35-ös mellett ellene tartózkodás elutasítva. 36-os mellett ellene tartózkodás elfogadva. I kompromisszum mellett ellene tartózkodás 39-es mellett ellene Ellenőrizzük a 39-est. Megnyitom. Lezárom. Elutasítva egyes módosító mellette ellene. Ellenőrizzük az egyes módosítót. Lezárom. Elfogadva. 40-es módosító első részről szavazunk most. Két részben szavazok mellette. Néppárt az első rész, tehát támogatják. Elfogadva. Második részről szavazunk mellette, a tartózkodás elfogadva. A bizottsági javaslatra módosított formájában név szerint szavazok, megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom. 51 mellett, 2 ellenszavazat, 3 tartózkodás. Gratulálok az előadónak. Ezzel rátérünk a következő pont. On the structure reform support. Köszönöm, most a vélemény következik a strukturális reform támogató programról. Kezdjük, 14-es módosító. Meg kell keresni még a szavazólistát? Akkor várok. 14-es mellette ellene tartózkodók leszavazva. A kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 44-es szóbeli módosítóval mellette ellene. A saját szóbeli ellen van, Filip? Nézzük meg, mert lehet, hogy zavarában szavazott így. 44-es e, módosító szóbeli módosítóval együtt. Lezárom a szavazást. Ezt leszavaztuk, elutasítottuk. Ez egy szóbeli módosító volt. Akkor szavaznunk kell a 44-esről és a szóbeli módosító nélkül mellette, ellene. Ezt ellenőrizzük megint, megnyitom a szavazást. Vote is closed. Zárom a szavazást. Ezt is elutasítottuk. 45-ös mellette, ellene tartózkodók, elutasítva 46 mellette, ellene tartózkodók elfogadtuk. Elutasítva 47 mellette, ellene elutasítva. 48 mellette ellene tartózkodók elutasítva, 49 mellette ellene tartózkodók elutasítva, B kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, 13-as mellette ellene tartózkodók elutasítva, 15-ös mellette ellene tartózkodók elutasítva, egyes mellette ellene tartózkodók elfogadva, kettő mellette ellene tartózkodók elfogadva, három mellette ellene tartózkodók elfogadva, öt mellette ellene tartózkodók elfogadva, C kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, D kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadva, E kompromisszum mellene, mellette ellene tartózkodók elfogadva, 22-es mellette ellene tartózkodók elfogadva, 24-es mellette ellene tartózkodók elutasítva, 26 mellett ellen tartózkodók elfogadva, 7 mellett ellene tartózkodók elutasítva, 28-as mellette ellene tartózkodók elfogadva, F kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadva, 8-as, eh, bocsánat, G kompromisszum mellett ellene tartózkodók elfogadva, 32-es szóbeli módosítóval mellette ellene ellenőrizzük, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Ezt elfogadtuk. 34-es következik mellette, ellenem tartózkodók elutasítva, 35 mellette ellen a tartózkodók elutasítva, H kompromisszum mellett ellen a tartózkodók elfogadva, 40-es módosító mellett ellene tartózkodók elfogadva, most szóbeli, bocsánat, most név szerinti szavazás az egész elfogadott szövegről. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Várom a szavazást. 40 mellette 14 ellene egy tartózkodással. Megyünk tovább. Következő szóbeli kérdés vázlat következik. Tehát szóbeli kérdés valamint egy állásfoglalási tervezet, a, illetve indítvány az IFRS 17. A kérdésről kell szavazunk blogban, mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. Most a szóbeli módosított kérdéstervezetről szavazunk, mellette ellene tartózkodók elfogadva. Most jön az állásfoglás tervezet, ötös módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, eredeti szöveg mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, ha, hatos módosító mellett ellene tartózkodók elutasítva, hetes mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, tehát akkor nem kell az eredeti szövegről szavazni nyilván, gondolom. Tehát jön a nyolcas módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, eredeti szöveg 3-as bekezdés mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 9-es módosító mellette ellene, ellene tartózkodók elutasítva, 10-es módosító mellette ellene tartózkodók elutasítva, A kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 16-os módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, B kompromisszum mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 19-es módosító mellette ellene ezt szerintem elfogadtuk. Ellenőrizzük, tehát a 19-es módosítót megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 20-as módosító mellette ellene. Ezt ellenőrizzük, 20-as módosítót megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 28 mellette 25 ellenem. 9-es bekezdés szobeli módosítóval mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. És 21-esről nem kell szavazni, 22-es mellette ellene, ta, ellenőrizzük 22-es módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 23 mellette ellene tartózkodók szerintem ugyanazzal a többséggel elfogadtuk. Elfogadtuk. 24 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 25 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 14-es eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadtuk. 15-ös eredeti szöveg mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 26 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 27 mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 18-as eredeti szöveg mellette ellen tartózkodók elfogadtuk, 19-es szöveg eredeti szöveg második mellett elfogadtuk, 28-as módosító mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, 29 mellette ellene ezt ellenőrizzük 29-es, megnyitom a szavazást. Lezárom. Ezt elutasítottuk. Eredeti szöveg 20-as bekezdés mellett ellene tartózkodók elfogadtuk aztán blogban szavazunk a hivatkozásokról, 1.11 mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, egyes módosító mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, majd szintén blogban a 13-tól 26-ig terjedő hivatkozás mellett ellene tartózkodók elfogadtuk. Ezt követik az A, B, C preambulum bekezdések mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, a kettes bekezdés mellett, kettes módosítő mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, az E és F preambulum bekezdés mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, hármas módosító mellett ellene tartózkodók elfogadtuk, H preambulmekezés mellette ellene tartózkodók elfogadtuk, és négyes módosító mellette ellene ellenőrizzük négyes módosítót, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást, ezt elutasítottuk, most akkor az egész ki módosított szövegről szavazunk név szerint. Megnyitom a szavazást. The vote is closed. Lezárom a szavazást. 50 mellette egy ellene három tartózkodás. Gratulálunk. Tehát ez most azt jelenti, hogy felfüggethetjük az ülést, mert meg kell várnunk azt, hogy az AFKÓ-val együtt tarthassuk az ülésünket a 22-es cikk alapján. 25 perc szünet következik. Ha az Afko kollégák időben jönnek, akkor azonnal elkezdünk szavazni 6.30-kor.